Az elnök. Jó reggelt kívánok, kedves kolléganők és kollégák! Az első témánk a napirenden a Gardini jelentés. A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése, a polgári védelem és a humanitárius nyújtás szerepe. Az első felszólaló négy percre a jelentéstevő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy üdvözöljem